89 per 3-as cikke értelmében az ügyrend 16-os pontja alapján az illetékes dokumentumokat a bizottságnak is beterjesztették. Akkor fogadható el ez a magyarázat, akkor, hogyha a következő ülésig más frakció, vagy legalább 14 képviselő nem emel kifogást. Az üdent 78-as cikke érdekében aláírom